bizottsági kinevezéseket illeti, tájékoztatom önöket, hogy az elnök értekezne döntéseit mindenki elektromos, elektronikus ö, posta ö, formájában kapja meg ma. És ö, a módosítások benyújtásának határideje 18 óra a szavazásra. Holnap kerül sor 9 órakor az ülés kezdetén. Mindenkinek kellemes estét kívánok. És ezzel berekeztem az ülést. Köszönöm